továbbra is a munkám sikeréhez hozzájárulhatnak. Kedves kolléganők és kollégák, az Európai Parlament alelnökeinek a megválasztása tekintetében azt javaslom önöknek, hogy a jelöléseket ma délután 18 óra 30-ig nyújtsák be az R 00.101-esbe. Espace de la gertől président. Tehát ez az elnökség terme. Tehát 00.101-es, nem pedig a 007-es, a Louis Weiss épületben. Tehát itt a főtitkár helyettes asszony hű kezeibe kérjük ezt leladni az Espace de la Présidence épülő ö, teremben. Tehát 19 óra 30-kor találkozunk, és addig felfüggesztem az ülést.